Üdvözlöm Önöket a nyári szünet utáni első ülésünkön. Remélem, hogy mindannyian jól pihentek, azonban az a nyári szünet más volt, mint a korábbiak. A nyári szünet alatt is nyomon követhettük a nemzetközi fejleményeket itt Európában és az egész világon. Ez fontos volt számunkra ami a gazdasági válságot illeti. Folyamatos kapcsolatban álltam a lengyel elnökséggel, beszéltünk a legutolsó fejleményekről és az azokra adandó válaszról. Augusztus 29-én pedig, ahogy önök is tudják, az Ekon szakbizottságnak ülése volt, Juncker, Trisé és Rostovski urak jelenlétében. Két nap múlva, szerdán pedig jelentés fog születni Barózó úr tollából, szeptember végén pedig a szeptemberi második plenáris ülés alatt itt az Európai Parlamentben vendégként fogjuk üdvözölni Juncker urat. Az elmúlt hetekben figyelemmel kísértük a líbiai eseményeket is, és elmondhatjuk, hogy az Európai Parlament a megfelelő oldalon állt már a harcok kezdete óta. A márciusban elfogadott határozat végre lett hajtva, most pedig segítenünk kell a líbiai népnek abban, hogy az államot demokratikus útra tereljék. Szeretném arra emlékeztetni önöket arra, hogy erről a témáról lesz majd vita itt is, és ott mindenkinek alkalmaz részletesen hozzászólni a témához. Verhofstadt úr szeretne szót kérni. Ügyrendi kérdés. Ön megemlítette, hogy mi történt az európai díjakkal kapcsolatosan, viszont van egy kérdésem. Milyen kezdeményezést fogunk tenni? Holnap Berlusconi úr ide jön a parlamentbe, Olaszország miniszterelnöke? Nem tudom, hogy milyen témában. Ennek az okait nem fogom vitatni, de a kérdésem az, hogy ez igaz-e, és ha igen, hogy ön találkozik vele, akkor nem gondolja-e, hogy szükség lenne arra is, hogy a kompetens bizottsággal is találkozzon a szigorítási tervével kapcsolatosan, vagyis az EKON bizottsággal, ahogy Papandre úr is megtette, ő is eljött a parlamenthez, ismertette a szigorítási tervét, és a kompetens bizottságnak elmagyarázta, bemutatta a tervét. Nagyon pozitív találkozó volt. A kérésem az, hogy az okokat nem ismerem, nem tudom miért jön holnap Berlusconi úr, de ha jön és önnel találkozik a megszigorításokkal kapcsolatosan, akkor kérem, hogy az Ekon bizottság előtt is jelenjen meg, és magyarázza el az intézkedéseket, és azt, hogy Olaszország hogyan fogja kezelni a helyzetet. Köszönöm. Rebeka asszony. Szeretném Ferhofstadt kollégának a közbevetését támogatni, de a frakcióm nevében azt a kérdést is meg szeretném fogalmazni, hogy az európai intézmények szívességet tesznek-e azzal, hogy olyan napon fogadják Berlusconi urat, amikor Olaszországban tulajdonképpen a kiskorak prostitúciója miatt kell megjelenni a bíróság előtt. Úgy gondolom, hölgyeim és uraim, hogyha hangsúlyt fektetünk arra, hogy az európai intézmények Olaszországban is komoly fogadtatásban részesüljenek, amire úgy gondolom szükség van, akkor mi itt nem szabad, hogy úgy eljárjunk Berlusconi, valami lehetővé teszi számára, hogy ne vegyen részt egy bírósági meghallgatáson. Éppen ezért kérem Buzek elnök urat, hogy fontolja meg, és kérem Barozó urat is, hogy fontolja meg, hogy egy ilyen napon, amikor bírósági idézésre kell megjelennie Olaszországban Berlusconinak, akkor vajon célszerű-e vele találkoznunk itt, és akkor az említett bizottsággal tanácskozzon-e? Mauro. Mauro úr. Grazie, signor Presidente. Eh, prendo atto innanzitutto... Elnök úr, Verhofstadt frakcióvezető úrnak a javaslatát elfogadom, értelmesnek tartom, és meg vagyok győződve arról, hogyha Olaszországnak a miniszterelnökét fogadni kívánjuk, bármely jogból történjen is az, akkor akkor lehetőséget kell biztosítani ennek a kétoldalú egyeztetésére. És jó lenne, hogyha az olasz kormány úgy cselekedne, és Berlusconi is úgy cselekedne, hogy lehetőséget biztosít arról, hogy elszámoljon a tetteivel. Harms kollégának a fenyegetése engem kicsit elborza, szeretnék arra emlékeztetni, hogy Silvio Berlusconi talán nem mindenki számára szimpatikus, de itt nem ez a lényeg. Ő egy országnak a miniszterelnöke, egy olyan országé, amely Európa szívében fekszik, és amely a demokrácia melletti szeretet mellett letette a garast. Tehát nem a zöldeknek kell arról dönteniük, hogy a parlament elnöke kivel, mikor találkozzon. Éppen ezért Harms kollégát arra szeretném felszólítani, hogy mérsékelje a hangvételét, és Berlusconi miniszterelnöknek az Európai Intézményeknél tett látogatása során is ennek megfelelően járjon el. Természetesen az Európai Parlament elnökével is találkozhat ennek során. Ja, Köszönöm szépen. Elnök úr, lehetséges lenne esetleg, hogy Berlusconi úr holnap is eljön. Mauro kollégától azt hallom, hogy már holnap is a közelben lesz, és akkor ő gratulálhatna Schulz úrnak az új kinevezéséhez. Ezt megszervezhetnénk így? De van egy másik ötletem is, másik témám is. Szerdán 14-től 15.30-ig úgynevezett nyílt ülést tartunk. Az elnökök értekezlete nyílt lesz, itt a plenáris teremben fogunk összeülni, annak érdekében, hogy egy nemzetközi tisztviselőt egy, egy meghallgassunk. Eddig a, a plenáris terem az állam és kormányfőknek volt fenntartva, és szerintem ez nem jó megoldás, hogy a plenáris teremben találkozunk, csak azért, mert valaki itt meg szeretne hallgatni egy tisztviselőt. Kérem elnök urat arra, hogy ma háromkor kezdjön el a vita, hogy egész délután, kora délután és délelőtt lehessen folytatni a válságról a vitát, és ne kelljen emiatt félbe szakítani. Jó, erről beszélünk még az elnökök értekezletéről. Köszönöm, hogy mindenki eh, elmondta, amit akart. Ami az első pontot illeti, eh, hölgyeim és uraim, ismereteim szerint Berlusconi miniszterelnök úr nem eh, hivatalos látogatást választást tesz az Európai Parlamentben. Nekem nincs tudomásom Berlusconi úr ilyen szándékáról, tehát nem tudok semmiféle hivatalos látogatásról. Ezt minden esetre leszögezhetjük. Hölgyeim és uraim! Szerettem volna a következő közleményemre áttérni. Holnap az Európai Parlamentben a lengyel elnököt, Komorowski urat fogjuk üdvözölni, aki a, az elnökség átvétele kapcsa, kapcsán fogja a parlamentet üdvözölni 12 órakor. ją stale strzec, pielęgnować i promować w świecie. Szeptember 15-én is lesz egy ünnepnap, a demokráciát világszerte támogatnunk kell, és a következő tájékoztatás pedig angolul fogom elmondani. Ünnepélyesen elítélem azt az erőszakos cselekményt, amely július másodikán történt Sayed Karim kollégánkkal szemben az Egyesült Királyságban. Őt megtámadták saját házában 30 tüntető, köztük extremisták, illetve egy extremista szélsőséges szervezet képviselői és anti-iszlám plakátokat mutogattak, kiabáltak és filmezték a házát. Karim úr éppen otthon volt feleségével, gyerekeivel, amikor ez történt. Le kell szögeznünk, és világosan el kell ítélnünk minden ilyen történés, különösen, hogyha ez gyűlöletbeszéddel kapcsolódik össze, mert ez az egyes parlamenti képviselők szólásszabadságát korlátozhatja. Karim úrnak demokratikus választásokon adtak a, a brit választók mandátumot, és ezért a személye és családja és választóival szemben ezt az atrocitást el kell ítélnünk, és minden védelmi intézkedés meg kell el kell, kell annak érdekében, hogy ez ne ismétlődhessen meg, és hogy szólásszabadságát semmi se korlátozhassa, hiszen ő demokratikusan választott politikai képviselő. Tehát támogatásunkról biztosítjuk őt, ezt egyébként levélben is megértem Cameron miniszterelnöknek, és itt pedig szóban is meg szeretném erősíteni, hogy Karim urat védelmünkbe vesszük, ugyanúgy, mint ahogy minden áldozatát a diszkriminációnak. A parlamentünk elsősorban a közös emberi értékek védelmét tűzte ki célul, és különösen igaz ez, hogyha egy képviselővel szemben nyilvánul meg az erőszak. Egyébként Karim kollégával néhány héttel ezelőtt előtt, a, még az ünnepek, vagy hát a szabadságolás előtt találkoztam, és személyesen is egyeztettem vele. Van-e ügyrendi felszólalás még? Igen, Rinaldi úr kíván szólni. A Berlusconi úr látogatása kapcsán szeretném még megszólalni. Már is vitát váltott ki, itt az ügyrendi felszorolásokban is. Szeretném tudni elnök úrtól, hogy történt-e hivatalos megkeresés, önt megkeresték-e hivatalosan az olasz kormány részéről, és ha találkozik Berlusconi úrral, akkor milyen státuszában fog ön vele találkozni? Hogyan lehet ezt nem hivatalos látogatásként értelmezni. Az olasz közvélemény ezt egyébként ironikusan fogja kezelni, visznek visznek, hat ugyanis a többség számára, hogy amikor meg kéne jelennie a bíróság előtt, pont akkor jön ide. Mauro úr kívánt még felszólalni? Presidente, io credo che... Elnök úr, úgy gondolom, hogy teljesen legitim dolog az, hogy ön e látogatás keret feltételeiről támogat, tájékoztatja a házat, fogadja a látogatót. Úgy gondolom, hogy az úgy gondolom, hogy nem célszerű megtámadni az olasz kormány látogatását az európai intézményekben, ugyanis ennek semmi köze nincsen ahhoz, ami Berlusconi látogatásának, holnapi látogatásának a tárgya lesz. Nem igazán értem, hogy milyen problémáról van itt szó, itt mondva csinált dolgokat hoznak fel, és éppen ezért mindenképpen találkozni kell holnap val Nos, engedjék meg, hogy lehetőleg pontosan fogalmazzak. Ahogy Rinaldi úr fogalmazott, nincsen Berlusconi miniszterelnök látogatásával kapcsolatos hivatalos kérelem, éppen ezért eh, nem kizárt, hogyha holnap megjelenik itt a parlamentben, akkor adott esetben egy rövid eszmecserét fogok vele folytatni. De ezzel kapcsolatos kérelem, megkeresés, hivatalos megkeresés nem érkezett, ezt szeretném önökkel kifejezetten tudatni. Ahogy mondtam, holnap fogom fogadni a lengyel köztársaság elnökét, ezzel leszek elfoglalva vele kell töltenem az időt. Éppen ezért nem is lesz egyáltalán arra lehetőségem, hogy további hivatalos látogatót fogadjak a holnapi napon. Éppen ezért arra kérem önöket, hogy ezt a vitát zárjuk le, ezzel kapcsolatban mindent, amit tudni lehet vagy kell, azt elmondtam önöknek. És most térjünk át egy következő pontra. E, liczne ogłoszenia związku. Hölgyeim és uraim, számtalan közlemény van előttem. 2011. július 17-i ülésnek a jegyzőkönyvét megkaptuk. Vannak ezzel kapcsolatban észrevételek. Nincsen hozzá